Um Os elnök. Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Kérem azokat, akik a teremben vannak, hogy foglaljanak helyet. az efdd képviselőcsoportnak volt egy eh, kérése az eljárás point of order please eh, use your microphone. Kérem, használja mikrofonját. Én nem bánom, hogyha azt kiabálják nekem, hogy shut up. Az egyik jutképes úr